Now, um, we would start by... Hölgyeim és uraim, azzal kezdenénk az ülést. Nem azzal kezdjük, tehát uh, akkor a napi rendet úgy elfogadjuk, ahogy van. Hogyha valakinek valami megjegyzése van a január 11-i, 12-i ülési jegyzőkönyvével kapcsolatban, senkinek, nagyszerű, akkor elfogadjuk, most pedig áttérünk a, az első pontunkra, és szeretném megkérni Kukán urat, hogy mutassa be a delegációja útjának eredményét. Tehát Kukán úr, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégák! A 12. EP Bosznia-Hercegovina parlamentközi ülésen jelen voltunk, és az összes vitás téma a ország jövőjétől kezdve mind megtárgyalásra került. Nagyon aktív, nagyon őszinte, néha ellentmondásos vita volt, ami a Európai Uniós integráció tekintetében elért haladást illeti, a delegációnk állandóan napirenden tartotta azt a témát, hogy az ország igenis elmarad, láthatóan elmarad a régió többi országától. A 2008-as és 2009-es előrehaladási jelentésben arról volt szó, hogy nagyon lassú haladás volt abban, hogy az ország a stabilizációs és társulási megállapodás feltételeit teljesítse. Ismételten utaltunk arra, minden lelkesedés észlelése nélkül, mármint hogy nem voltak túl lelkesek a boszniai hercegovinaiak. Említettük az alkotmányos reform szükségességét, hogy az alkotmányos rendszer stabilizálódjon, működőképes legyen, és hogy létrejöjjenek a független intézmények. Ebben a tekintetben hangsúlyoztuk, hogy szükséges ebben a parlament is stabilizáló elemként. Az alkotmányos reformot is említettük, és pedig az Európai Emberi Jogi Bíróság decemberi döntésének értelmében a Szép Fincsi esetre utalva. Azt eh, állította a döntés, hogy a pillanatnyi alkotmány diszkriminálja azokat, akik nem tartoznak a három rögzített boszniai-hercegovinai népcsoporthoz. Tehát ezek az emberek nem kapnak megfelelő parlamenti képviseletet. Az alkotmányos módosítások hatályba lépésének elhalasztása akadályozza az ország haladását. A miniszterelnök azt mondta, hogy néhány hétről van szó, hogy életbe, hatályba lépjen a változás. Azonban a legtöbb parlamenti képviselő sokkal negatívabban látta ezt. Hangsúlyozta, hogy a választások előtt nagyon kevés idő van. Így említeném, hogy október harmadikán tartják a választásokat. Nagyon fontos az, hogy a változások a választások előtt hatályba lépjenek, tehát október előtt. Ami a vízum liberalizációt illeti, a bosznia-hercegovinai jó eredményeket is hangsúlyoztuk. A látogatásunk alatt Szarajevóban előkészítették a bizottság kiértékelő csoportjának a látogatását. Az előző két bizottsági kiértékelő látogatás pozitív eredménnyel járt. Kihangsúlyoztuk, hogy olyan eredményről van szó, amelyet a politikusok aktív egységével sikerült elérni. Tehát lehetséges ez. Felszólítottuk őket, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazzák más területeken is. A vízum liberalizáció természetesen egy nagyon élénk vita tárgya az országban. És a delegációnk ezt a különféle NGO-kkal is megbeszélte. Az NGO-k komoly agályuknak adtak hangot a vízum liberalizáció tekintetében, azzal érveltek, hogy a politikai pártok valószínűleg használják, illetve visszaélnek majd ezzel. Másrészt üdvözöltük a Horvátországgal kötött egyezményt, ami az elítélt bűnöző kiadatását illeti. A bosznia-hercegovinai szegénység terjedése pedig természetesen összefügg a pénzügyi válsággal is. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a jelentős gazdasági reformok nélkül a válságból nagyon nehéz lesz kilábalni. És a bosznia-hercegovinai hatóságoknak pedig nehéz lesz a valuta alap programját végrehajtani. Azt is hangsúlyoztuk, hogy Bosznia Hercegovinában a megfelelő statisztikai adatokat is létre kell hozni, illetve nekünk átadni. 2011-ig az Európai Uniós perspektívák valószínűleg megnehezülnek, hiszen a társadalmi-gazdasági kérdések megoldása most inkább a jövőbe tolódott. Ami a politikai helyzetre vonatkozik, világosá tettük azt, hogy a nacionalista retorika a boszniai-hercegovinai közbeszédben jelen van, és ez nem összeegyeztethető az európai értékekkel hangsúlyozottan elítéltünk minden ilyen jelenséget, és teljes támogatásunkról biztosítottuk az UNHCR felszólítását, hogy minden érintett fél tartsa be a határozatokat. Az októberi választások tekintetében kihangsúlyoztuk, hogy a politikai pártok teljes felelősséget viselnek és ne éljenek vissza a helyzettel, hogy felkorbácsolják a nacionalista érzéseket és érzelmeket. Nem lehet azzal érvelni, hogy most nem lehet mit tenni, és ki kell várni a választások eredményét. A boszniai hercegovinai delegáció megoszlott a mm, országban uralkodó légkör tekintetében a közös nyilatkozatról szóló vitáinkban is nyilvánvaló vált ez. Hiszen az érintett felek az UNHCR határozatokkal nem mindenben értetek egyet. Elnök úr, az eddigi fáradozásaink az UNHCR-rel együtt, hogy az országot aktívabban előre vigyük, csődöt mondott, tehát nem értünk el közösen eredményt. Éppen ezért eh, szükséges az Európai Parlament számára az, hogy folytassa a párbeszédet, aktívan részt vegyen abban, annak a ténynek tudatában, hogy eh, a tevékenységek eredményei valószínűleg nem lesznek a közeljövőben észlelhetők. Éppen ezért szükséges az, hogy az összes megbeszélést, ülést kihasználjuk hogy a bosznia-hercegovinai politikusokkal eh, tudassuk, hogy az Európai Parlament támogatja az ország európai perspektíváját. Azonban eh, ők felelősek, nekik kell eredményeket elérni, nekik kell teljes mértékben megfelelni a kritériumoknak mindenféle mellébeszélés nélkül. A delegációnk eh, egységes volt abban, hogy ezt az üzenetet közvetítse. Elnök úr, ez minden. Well, thank you very much. Now, Mrs. Pak. Köszönöm szépen, Pak, asszony következik. Csak kiegészítésképpen tennék hozzá néhány szót. A szarajevói ülés megmutatta, hogy a kollégák fejében semmi nem változott. Itt a parlamentben. Senki nem keresi meg a másikat, hogy az állam erősödjön, az összállam erősödjön. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz idők előtt állunk. A választások sem oldják meg a problémákat. Az a kérdés, hogy a vízum liberalizációra sor kerül a választások előtt, vagy nem, érdektelen. Hiszen a jelenlegi pártoknak nincs alternatívája. A pártok pedig nem óhajtanak egy lépést sem tovább tenni a közös politika irányában. Mindegyik megpróbálja saját elképzelését érvényre juttatni. Tehát, hogy konszenzus, kompromisszum, amire szükség lenne, és amire itt szükség van, ott abszolút nincsen jelen. Beszélgetéseket folytattunk a miniszterelnökkel. Egy nagyon jó kufár. Azonban semmit nem csinál. Ez a probléma. Igazából még az ügynökségek igazgatóit sem nevezi ki. Ezek nélkül pedig az ország nem működhet. Úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbbnak kellene lennünk. Az EU-nak a kormányzattal szemben sokkal szigorúbbnak kellene lennie. Nagyon nehéz a helyzet, és arról panaszkodtak az NGO képviselői, hogy csak a pártvezérekkel beszélnek eh, a nemzetközi delegációk. Igazából a párt vezetőkkel van csak tárgyalás. Semmi magától értetődő demokratikus mozgás nem látunk. Mindig ugyanazokkal az arcokkal találkozunk. Tudják, hogy 91 óta utazom a régióba, Szarajevóba, és nagyon csalódtam, hogy a politikai együttműködés jó kezdeményezése ellenére, most a vízumra gondolok, és úgy gondoltam, hogy esetleg lehetővé válik más területeken is együttműködni, de nem lett lehetséges. Tehát a választások után Európai Unióként is sokkal szigorúbban kell bánnunk ezzel a kormányjal, vagy az akkor felálló kormányjal. Szigorúbbnak kell lennünk a pártokkal, és utalnunk kell arra, hogy nem lehet megkerülni az alkotmány reformját. Most itt volt ez a Da Vinci eset, és ennek az eredménye az, hogy azok, akik se nem bosnyákok, se nem horbátok, se nem szerbek, hanem mások éppen, tehát őket, ezeket az alkotmányból most valahogy ki kell paterolni. Tehát ezt nem szabad tűrnünk. Hiszen mindent három posztra osztanak fel. Tehát vannak a bosnyákok, horvátok, szerbek és a mások. Kik ezek a mások? Több ezer vegyes házasság létezik például. Az ezekből a házasságokból származó gyerekek nem tudják, hogy kicsodák, nem is akarják tudni. Bosznia, Hercegovinában élnek ott állampolgárok, és nem ők a idézőjelben mások. Tehát a kérésem az lenne, hogy Eston eh, asszonynak és Füle úrnak is eh, elmondjuk, hogy a hitelességünkről van szó, hogyha csődöt mondunk Bosznia-Hercegovinában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy eh, a kollégáink és a bizottság és a tanács is örömmel fogadja azt, amit mondott Munoz képviselőasszony. Gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Részt vettem a küldöttségben. Kukán úrnak szeretnék gratulálni a bemutat, bemutatásért. Nagyon összetett a helyzet Bosznia-Hercegovinában. Nagyon nehéz. Nincs politikai akarat a pártok részéről abban, hogy tovább lépjünk az ország építésében. A Daytoni egyezményre épül még mindig az állam felépítése, az nagyon hasznos volt a maga idejében, de most már nem elégséges ahhoz, hogy konszolidálódjon az ország Bosznia-Hercegovina van egy alkotmányi reform, ez van terítéken, nem lesz elég az idő a választásakig. Egy olyan választás lesz, ahol nem vesz részt a lakosság 7%-a, mert az alkotmány ezt nem teszi lehetővé. A parlamentek, a pártok, a parlamenti pártok nem akarnak egyességre jutni egyenlően. Problémák vannak a civil társadalom és a politikai erők között, a civil szervezet azt kértek tőlünk, hogy ne indítsuk el a vízumok liberalizációját a választások előtt. Ez nagyon furcsa, hogy pont ők kérik ezt, ugyanakkor azzal indokolták, hogy nem akarják, hogy legalizáljuk a jelenlegi helyzetet azzal, hogy a vízumot megadjuk nekik. Tehát nagy kihívások vannak a térségben, a bosznia-hercegovinai e, politikai erők nagyon nagy feladatok és kihívások elé néznek. Valamilyen módon ösztönözni kell ezeket a politikai erőket, hogy tegyenek többet azért, hogy a demokrácia érdekében mindent megtegyenek, hogy koherens állam épüljön föl, és ne legyen egy olyan állam, amely különböző nemzetségek között oszlik fel. Köszönöm szépen. Uh, Mrs. Urszula a Also like to say couple of words. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék hozzászólni ehhez a vitához, azért, mert február elején az ALDE delegációt küldött Bosznia-Hercegovinába, Szarajevóba is, és Spanyolukomba is. A delegáció a misszió alkalmával lehetőségünk nyílt arra, hogy a legnagyobb politikai erőkkel fölvegyük a kapcsolatot, illetve beszéljünk a civil társadalom képviselőivel is. Meggyőződésem, hogy a Daytoni Egyezmény 95-ben nagyon fontos szerepet töltött be, viszont pragmatikusan kell látni a jelenlegi helyzetet fölül kell vizsgálnunk a Daytoni egyezményt azért, mert nem a politikai erők kezében van a politikai felelősség, hanem inkább a nemzetközi közösség kezében. És meggyőződésem, hogy ez az, ami hátráltatja a további fejlődést, a további reformokat. Ezt hallottuk az összes politikai erőtől, teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányvonalat képviseltek. Mindenki azt mondta, hogy addig, amíg nincs helyi politikai felelősségvállalás, kompetencia, addig nagyon nehéz lesz változtatni a helyzetet, hiszen a politikai erők nem hoznak döntést a politikai pártok nem hoznak döntést. Ezért véleményem szerint, hogyha az a célunk, hogy Bosznia-Hercegovina közelebb kerüljön Európához, és teljesítse ilyen jellegű aspirációit, akkor el kell távolítani a főképviselőt, tehát meg kell szüntetni ezt a pozíciót, ugyanakkor nagyon komolyan kell venni az ország politikai helyzetét ebben a tekintetben. Nagyon sok találkozó alkalmával az volt a tapasztalatunk, hogy a biztonsággal kapcsolatos helyzet bizony még eléggé törékeny, és ezért a nemzetközi katonai jelenlétet továbbra is fönn kell tartani az országban. De a fő képviselőnek talán el kellene hagynia az országot. Ami pedig a civil társadalmat illeti, azt hiszem, hogy a Daytoni Egyezmény kapcsán egy, a nemzetközi közösség egy olyan rendszert hozott létre, amely megosztotta az embereket, ezért megosztottságot tapasztalunk a civil társadalomban is. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy az emberek nem vesznek részt, és nem áll rendelkezésükre, nem áll módjukban az, hogy részt vegyenek a politikai életben. Időbe telik az, hogy ez a helyzet megoldódjon. A delegációnk meghallgatta a civil társadalmat, és azt hallottuk, hogy megosztott az ifjúság ebben az országban, hiszen különböző iskolákba járnak, és különböző elképzeléseket képviselnek. Úgy gondolom, hogy nem fogunk segíteni ennek az országnak, hogyha megmarad a főképviselő. Természetesen a vízumkönnyítés szabadságot ad az ország lakóinak, amelyet meg is érdemelnek. Természetesen nekik is teljesíteniük kell kötelezettségvállalásaikat ezen a területen. Azonban az Európai Unió felelőssége, hogy a vízumkötelezettséget megszüntesse. Very much. Köszönöm szépen. Boszkürt asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenek előtt Kukán úr. Jó bevezetéséhez a következőket mondanám. Egy kérdést is szeretnék feltenni, hiszen úgy gondolom, hogy Pak asszony nagyon világosan kifejezte, hogy a politikai pártok helyzete eléggé nehéz. Amikor Inszko úrral találkoztunk, akkor említette, hogy volt egy új párt, egy Oscar díjas filmrendező pártja, és a párt neve pedig az, hogy a mi pártunk. És az a különféle egységek, etnikumok, vegyes házasságokból származókat szeretné összesíteni, és eh, szeretne elmozdulni a nacionalizmustól. Szerettem volna Kukán úrtól megkérdezni, hogy találkozzak az új párt képviselőivel is. Mit gondol, milyen eh, kilátásai vannak ennek a pártnak a választásokon? Köszönöm. Lunacek képviselő. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Elnök úr. Az én frakciómból Cornelissen asszony volt még ott, és nincs itt most. Én egy másik dologra kérdeznék rá, Pak asszony, és mások is említették ezt, és ez egy kicsit több, mint problémás. Az alkotmány helyzetére utalnék csak is támogathatom azt, amit már mondtak, hogy mi az Európai Parlament részéről nagy nyomást vagy támogatást adunk Esten asszony és Füle úr számára azért, hogy az európai perspektíva csak is európai módosítással lehetséges. És ott vannak a mások, az úgynevezett mások pedig kapjanak egy státuszt de szerintem ez így nem működik, mert ez még abszurdabb helyzetet eredményezne. Mi is támogatást szeretnénk adni, de így nem. Érdekelne Kukán úr válasza Boszkurt asszony kérdésére, hiszen én is hallottam erről az új pártról, érdekelne, hogy tényleg vannak-e esélyei. Köszönöm. Köszönöm. Kukán úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm kollégák a megjegyzéseket. Csak egyetérthetek azzal, amit Pak asszony mondott, és amit csak asszony mondott, hogy nincs más lehetőségünk, mint hogy folytassuk a párbeszédet. Hogy az új kormányzattal folytassuk az eddigi tárgyalásokat, amely majd feláll a választások után. De a Nyugat-Balkán helyzete Bosznia-Hercegovinával együtt nagyon problémás, azonban stabil régióra van szükségünk. Legyünk türelmesek. Úgy, hogy ezt a párbeszédet fenntartjuk a jövőben is. Most Krisztina Olland kérdésére válaszolva a Daytoni megalapadásul elmondanám, hogy figyelmet érdemel. A megbeszéléseink alatt néhány politikus, de az NGO-k is erősen érveltek amellett, hogy a nemzetközi közösség kényszerítette ki a Daytoni egyezményt, akkor jó volt, mert békét hozott. De most olyan helyzetben vagyunk, hogy egy ránk oktrojált dologgal kell élnünk. És nagyon nehéz számukra ez, és nagyon megnehezíti a nemzetközi közösséggel való együttműködést ezt. Igen, tudjuk, az idők most különböznek azoktól, amikor a Daytoni megállapodást aláírták, és ezen mindenképpen el kell gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt a jövőben alkalmazni. Az UNHC erre 5 plusz 2 feltétele, amely említése került, úgy gondolom, hogy előbb-utóbb véget ér. Boszkurt asszony rákérdezett a Nasa Stranka, a mi pártunk képződményre. Nem találkoztunk velük, nem szerepelt a napirendünkön. Ami pedig a jövőjét illeti, a kilátásait, nagyon nehéz proféciálni a politikai életben. De úgy vélném, hogy eddig semmi sem utal arra, hogy nagy politikai hatása lesz az ország politikai életére. De majd az élet megmutatja. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani a megjegyzésekhez. Szeretném még egyszer megköszönni a felszólalásokat, és szeretném megköszönni a delegáció tagjainak is ezt a hatékony munkát. Köszönöm. Köszönöm. Pak asszony kért még egyszer szót. Igen, Bosznia esetében jelentéstevő vagyok, tehát még egyszer kérem a szót. Amit tudnunk kell, az az, hogy Dayton az új állam alapja. Azonban Daytont meg lehet változtatni. Nem nekünk, tehát nekünk már ott semmi dolgunk. Ez a pártok feladata, a régió pártjainak a feladata senki sem fogja őket megakadályozni abban, hogy kormány képessé tegyék az országaikat, hogy kormányozhatóvá tegyék. Igen, rájuk oktrojáltak egy megalapodást, mert csak ezzel a megalapodással lehetett a háborút befejezni. Már milliószor voltak választásaik, megváltoztathatták volna, nem akarják. Ez az egyik dolog. Éppen ezért nyomást kell gyakorolnunk rájuk, hogy végre lépjenek. Azt is szorgalmaztuk, hogy a nemzetközi fő megbízottnak mennie kell. De nem mehet, mert nem ért véget a feladata. Ebben az országban nincsen közös útlevél, nincsen közös autórendszám, nincsen közös zászló. Nincs közös honvédelmi miniszter. Tehát hogyha lett volna egy fő képviselő, akkor ez megoldható lett volna. A politikusok önmaguk nem tudták ezt megoldani. A fő képviselő már menni szeretne, de nem mehet. Remélem, hogy minél hamarabb hazamehet, de ez a helyi politikusok feladata. Hogyha az 5 plusz 2-es feltételeknek megfelelnek, akkor mehet a főképviselő, de addig nem. Mert nem teljesítik a feltételeket. És a parlamenti elnökökkel képviselőház elnökével is többek között beszéltünk, és azt mondta, hogy a vízum kérdésben teljesen világos útitervet adtatok. Adjatok most egy ugyanilyen útitervet, hogy mit csináljunk. Ez van. És akkor azt mondtuk, hogy megvan, hát ott az útiterv, de nem hisznek abban, hogy ez tényleges útiterv, amelyet teljesíthetnek. Egy dolgot azért még szeretnék elmondani, mindenkit óvnék attól, hogy annak a jelét küldje a világ felé, hogy Bosznia-Hercegovina nem biztonságos. Ez nem igaz. Boszniában kevesebb a bűnözés, mint néhány Európai Uniós országban. Azóta semmilyen katonai konfliktus nem volt az etnikumok között, nem volt semmilyen fegyveres konfliktus. Az biztos, hogy ott az EUFOR, és azért nyomás gyakorol rájuk, de nem azért van ott az EUFOR, hogy valakit megvédjen, hanem azért, hogy jelezzük, hogy érdekel minket a az emberek helyzete. Tehát ne mondja senki azt, hogy ott bizonytalanság van, mert az nincs. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy tudják önök is, hogy ez a vita is aláhúz, hogy mennyire fontos ez az ország és az a régió számunkra. Hogyha Bosznia-Hercegovina elalussza az időt, akkor az egyéb projekteket sem tudjuk megvalósítani. Ezen kívül úgy gondolom, hogy Dayton jó volt, hogy befejez a háborút, de most már át kellene gondolnunk, mert most már szinte akadályá vált, és megakadályozza az ország haladását. Ezt is meggondolásra javaslom, azonban a feltételek mondjuk úgy nem teljesen stabilak arra felé. Hiszen mi nem akarunk a jó ellenségei lenni. Én azt javasolnám, hogy Kukán úr és Pak a jelentéstevő Albertini elnökünkkel írjanak egy levelet, melynek tartalma a jelenlegi megjegyzéseket tartalmazná, és az ottani főképviselő megkapná a levelet, így tudná, hogy miről van szó, így tudná, hogy hogyan tovább. Én vélelmezem, hogy önök egyet értenek ezzel. Köszönöm szépen! Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, és megkérnénk Lambsdorff urat, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr! az új, a hetedik Európai Parlamentben először foglalkozunk ezzel a dologgal, éppen ezért szeretném bevezetni. A szakbizottságunknak van egy eh, munkacsoportja, és az ENSZ-szel együttműködünk, és pedig fejlesztési segítség emberi jogok tekintetében. Tehát egy jelentést készítünk, hogy a tanácsnak ezt továbbítsuk, ez egy technikai ajánlás is a tanács irányába. Tehát itt az Európai Unió ENSZ-nél képviselt prioritásairól van szó, és pedig itt az ENSZ közgyűlés 65. ülésszakjára tettünk javaslatokat. Egy informális párbeszédet kezdtünk a megfelelő munkacsoporttal, és örömömre szolgál, hogy közölhetem önökkel, hogy a munkacsoport elnök elnökeként ismét meghívtak engem a tanács munkacsoportja, munkacsoportjába, hogy a következtetésénket bemutassam. A munkacsoportban már megszülettek az első eredmények, és most szeretném elmondani, hogy holnap 18 órakor jár le a módosítások benyújtásnak határidei. Most részleteiben hat részről van szó, az elsőről részletesebben beszélnék azért, mert a Lisszaboni szerződés hatályba lépése szükségessé teszi. Az Európai Unió ENSZ-nél játszott szerepéről van szó. A többi rész a globális kormányzattal foglalkozik, illetve az ENSZ reformjával, tehát béke, biztonság, klímaváltozás és emberi jogok. Az Európai Unió ENSZ-nél játszott szerepe azzal foglalkozik, hogy az Európai Unió most hogyan néz ki. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével megváltozik a helyzet, a rotációs elnökség azt jelenti, hogy az Európai Unió átveszi a koordinációs szerepet, ezt eddig egy tagállam látta el. Éppen ezért még a delegációnkat el sem láttuk megfelelő infrastruktúrával, tehát megkérjük a tanácsot, hogy amikor az Európai Külügyi Szolgálatot felállítja, akkor ezt is vegye figyelembe. Ugyanez vonatkozik a különféle posztok betöltésére is, tehát hogy az ENSZ nél az Európai Unió milyen posztokat töltsön be. Itt a tagállamokkal szeretnénk megállapodni ebben. Két nagyon fontos évről szólnék. Most az egyik ilyen fontos év a mostani, hiszen a millenniumi fejlesztési célokat kell átvizsgálni, és az atomsorompó egyezmény átvizsgálását is. Ezen kívül az emberi tanács és a békekonszolidáció szerepével is foglalkozunk el. 2011-ben kerül sor erre a felülvizsgálatra. Így áttérnék a globális kormányzat, kormányzásra, és a G20-ak munkájára utalnék, az ENSZ munkájára, és a kettő között kapcsolatot kell létrehoznunk. Itt az ENSZ legitimitása vitán felül áll, természetesen nem vehet a G20-ak nem vehetik át az ENSZ globális felelősségét. Azt kérjük az európai tagállamoktól, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után legyen egy összehangolt politikájuk a biztonsági tanács tekintetében is. Itt különféle elképzelések vannak a munkamódszerről, és így tovább. És az Európai Unió ebben a tekintetben megosztott. Az ENSZ új architektúrát adott magának, ami a nemek közötti egyenlőségre vonatkozik. Ebben a tekintetben is lépnünk kell. Um die Verbesserung der Abstimmung zwischen der Europäischen Union. A békés biztonság a következő fejezet. Itt az ENSZ béke fenntartó missziói esetében közösen kell fellépnünk. Itt az egész együttműködést javítani kell, és a már meglévő szerkezeteket is támogatnunk kell, tehát az ENSZ főtitkárságának békefenntartó osztályával is jobb együttműködést kell kialakítanunk, de ezekkel a tagállamoknak is intenzívebben kell foglalkoznunk. A Béketeremtő Bizottság tevékenysége sikeres, ezt szeretnénk tovább kiépíteni és erősíteni a Biztonsági Tanácsnál játszott tanácsadó szerepét. A következő témánk a fejlesztés, és köszönöm a Deve Bizottság tagjainak az együttműködést, hiszen tavaly nagyon konstruktív, gyümölcsöző együttműködésünk volt, tehát főleg itt a milleniumi fejlesztési célok felülvizsgálatát illeti. Akik ott voltak, tudják, hogy amikor New Yorkban jártunk, az éves utunkon, ősszel, arról tárgyaltunk, hogy mi a legfontosabb millenniumi fejlesztési cél, akkor a hivatalos tárgyaló partnerek közül senki sem állt fel és mondta, hogy ez a legfontosabb. Azonban a sorok között világosan felismerhető volt, hogy főleg az ötös cél, tehát az anyák egészsége különleges súlypont kell, hogy legyen. Ez egy olyan pont, amely a jelentésben külön szerepel az emberi jogok a következő pont. Itt az Emberi Jogi Albizottság eh, segített minket. Nagyon fontos az, hogy a az ENSZ harmadik bizottságával való együttműködés, ez felelős az emberi jogokért, és a viszonylag új ENSZ emberi jogi tanácsával Genven, amelynek nagy komoly nehézségei vannak, tehát hogy a két szerv közötti kapcsolatot javítsuk. Nagyon fontos az, hogy a harmadik bizottság eh, általános képviseletet kapjon. Ezen kívül arról is szóltunk, hogy az Európai Unió szorgalmazza a halálbüntetés megszüntetését, a nők szerepének megerősítését, az emberi jogi kérdésekkel összefüggésben. Akik esetleg még nem tudják, azoknak mondom, hogy az ENSZ főtitkárának az új megbízottja a szexuális konfliktusok érdekében Margot Wallström lett ősszel eh, szorgalmaztuk, hogy Margot Wallström kapja ezt az új pozíciót. Ez az összes eh, párt eh, egyetértésével találkozott, kiváló jelölt. Nagyon örülünk, hogy Ban Ki-moon főtitkár Margot Wallströmet bízta meg ezzel a poszttal. Az éghajlatváltozás az utolsó pont. Természetesen a decemberi konferenciára, a mexikói konferenciára, a COP16-osra figyelünk. Köszönöm Jó ennek a Környezetvédelmi Bizottság elnökének munkáját. Ő hívta fel figyelmünket arra, hogy milyen eredményt érhet el egy ilyen konferencia. Tehát egyrészt az ENSZ kereteiben zajlik ez, másrészt azonban Kopenhágában is láttuk, hogy itt szerkezeti, szervezési hibákat is elkövettek, és igazából ennek az eredménye nem volt kielégítő. Tudjuk, hogy ez egy olyan téma, amely ilyet mindenképpen meg kell beszélnünk a jövőben, hogy az ENSZ kartájának a második pontja értelmében járjunk el. Ezek lettek volna a leglényegesebb témák a az intézet ajánlásokban. Említettem már, hogy holnap 18 óráig lehet benyújtani a módosítókat, most pedig örülök, hogy hozzászólnak ahhoz, amit mondtam. Köszönöm. Köszönöm. Munyiz asszony. Eh, Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Graf Lambsdorff úrnak a munkáját. Megköszönöm a munkát, és gratulálok is az előkészítő munkáját az 65. közgyűlés munkáját összefoglalta. Kiváló összefoglalása ez, figyelembe véve, hogy milyen széles körű témákat vesz figyelembe a közgyűlés. Ezeket kiválóan összefoglalta a munkájában Graf Lambsdorff úr, kiváló együttműködést tanúsított az előkészítés során a frakciókkal, beleépítette az anyagban különböző véleményeket, ugyanakkor én benyújtok majd néhány módosított, egy pontosabb referenciát szeretnék majd, hogy helyet kapjon a szövegben, figyelembe véve a Lisszaboni egyezményt. Aztán a kopenhágai éghajlatváltozásról szóló konferencia tanulságait is valamilyen módon építse be a szövegbe a milléniumi célkitűzéseket is valamilyen módon be kellene foglalni. Ez egy globális csomag, és azt hiszem, hogy ez nem lehet elválasztani, külön választani ha bár egyes területeken nagyobb volt a haladás. Én úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni az emberi jogok tanácsát az ENSZ keretén belül, és ezért ezt figyelembe kell venni az ENSZ intézménye reformja során. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a nemek szerkezetének új kialakítását, és figyelembe kell venni ennek az európai megközelítését úgy gondolom, hogy ezt az új szerkezetet, nemi szerkezetet minél előbb kell eh, elindítani. Ez az anyag nagyon teljes körű, mert minden egyes véleményt magába foglal, ami elhangzott a viták során. Milyen Mon úr következik. Yo también quiero unirme a la felicitación én is csatlakoznék a gratulációkhoz. Lándorf úrnak gratulálok a kiváló szövegért, kiegyensúlyozott, teljes, és ez a szöveg, amelyik február 8 óta ki lett küldve, az magába foglalja azokat a javaslatokat és ajánlásokat, amelyeket eh, nagyon sokan tettünk eh, azon alap, azután a vita után, amely Strasbourgban tartottunk eh, az ensz kapcsolatosan. Néhány módosítót azért benyújtanék, ezeket nem módosítják a tartalmat, apróságokról van szó, és ezeket már megbeszéltem Mánzaf úrral. Tehát a az emberi jogokat kellene belefoglalni a 20 cikk B pontjában. Azt hiszem, hogy ez egy olyan részlet, amelyik megkönnyíti a szöveg megértését. Aztán a a terrorizmus elleni harc globális konvenciójának az eredményeit és valamilyen módon szerepeltetni kell a szövegben. Kerekebb lenne az egész szöveg, hogyha erre a konferenciára is utalnánk. Aztán az emberi jogok kérdését is meg szeretném említeni, hogy ezzel is megeresítsük a szöveget. Gratulálunk tehát, a, telje, a szöveg teljes és kiegyensúlyozott, remek szövegről van szó, annak ellenére, hogy igen sok széles körű a téma, amivel foglalkozott. Köszönöm szépen! Very much. Köszönöm szépen! Lortilen asszony következik. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálnék Lambsdorff grófnak, hiszen nagyon jó jelentést tett. Egy kiegészítésem lenne, és pedig az emberi jogok témaköréhez. Itt bemutatják, hogy az Európai Unió a múltban és most is nemzetközi szervezeteknél lép síkra a halálbüntetés eltörlése mellett. És sikerrel, á, sikereket észlelhetünk, hiszen egyre több helyen eh, szüntetik meg a halálbüntetést. Az emberi jogok megsértésének a listáját eh, nem igazán kiegészítenünk kellene, hanem arra, hogy a kínzást szüntessük meg, illetve csökkentsük. Miért? Azért, mert a kínzás lényege az emberi jogok ellen van, a személyiséget töri össze, tehát a szöges ellentétben áll azon értékekkel, amelyeket az Európai Unió képvisel. Tehát az egyén jogait, emberi jogait kell védenünk. Éppen ezért azt kérném, hogy vegyük fel azt a javaslatot, hogy az Európai Unió nemzetközi szervezetek előtt, az ENSZ közülés előtt, de más emberi szervezetek előtt is hangsúlyozza, hogy határozottan fel kell lépni a kínzás ellen. Ennek most egy aktuális oka is van, hiszen Manfred Novák a kínzás elleni fellépés szóló szervezet elnöke öt éves munka után veszi kalapját, és most pedig átadja az Európai Uniónak ezt a felelősséget, és ebben az értelemben szeretnék benyújtani egy módosítót. Köszönöm. Köszönöm, Mauro úr. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom és támogatom Lánzalf kollega szövegét, gratulálok. Ugyanakkor egy módosítót szeretnék benyújtani, törlésről vonatkozik. Ez az I pontnál szerepel, amely éppen az ajánlásokat tartalmazza. Egy nagyon konkrét kérdésről van szó, és szerintem ezzel kapcsolatosan nem tudunk igazi javaslatokkal előállni. Annak szövegnek az a részéről van szó, hogy mm, az Európai Unió helye a biztonsági tanácsnál. Hosszú távú kifejezés szerepel, és ez a hosszú távon, ez túlságosan hasonlít a, a soha kifejezésre. ez a szöveg, amely itt szerepel, ez igazán diból nem világos, hogy akkor milyen szerepe lenne az EU-nak a, a biztonsági tanácsnál, hogy a, a többi országhoz képest. Tehát én ezt szeretném, hogy az előbb említett szövegrészt töröljék. Igen. Lambsdorff úr, szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch für die äh, freundliche... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a kedves szavakért és a megjegyzésekért. Kíváncsian várom a módosító javaslatokat. Biztos vagyok benne, hogy megállapodásra jutunk majd ezekben a kérdésekben. És biztos vagyok abban is, hogy a felvetett kérdéseket egy kompromisszumba tudjuk ötvözni majd. Ami Mauro úr megjegyzését illeti, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament valamilyen álláspontot képviseljen az ENSZ biztonsági tanácsának kérdésében. Az Európai Unió intézményeként, hogyha az ENSZ reformjáról beszélünk, azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ENSZ alapvető célját. Azok a kollégák, akik az előző mandátumban együtt dolgoztak velem, Maulór és mások, és nagyon jól tudják, hogy nagyon részletesen megvitattuk ezt a kérdést, és bizony ellentmondásokba ütköztünk. Arra, arra próbáltunk, abban próbáltunk megállapít, megállapodni, hogy milyen reformokat kell foganatosítani, milyen modellt kellene felállítani, és bizony nagyon ellentmondásos volt a vita, ahogy mondtam. Itt most egy tudatos lépést tettünk a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. A főképviselő, illetve a tagállamok felé fordulunk, és arra kérjük őket, hogy valamilyen közös álláspontot alakítsanak ki ebben a témában, és amelyről majd szavazhatunk is. Szavazhatunk a közgyűlésen. Nem lenne célszerű, nem lenne helyes az, hogyha a parlament csendben maradna, hiszen itt egy konkrét kérdésről van szó, fölkérjük a tagállamokat arra, hogy komolyan vegyék fontolóra ezt az ügyet, ezt a kérdést, és próbáljanak meg valamilyen közös álláspontot kialakítani. Vegyék ezt komolyan. Nagyon remélem, hogy a kollégák többsége támogatja ezt az elképzelést. Köszönöm szépen a kedves szavakat és biztos vagyok benne, hogy tovább is, tovább is folytathatjuk majd ezt a vitát, és ki a konszenzus alakul ki elnök. A módosítók beadásának határideje tehát még egyszer holnap délután 6 óra. Most pedig lépjünk tovább. Lochbiller asszony jelentése következik. Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása a téma. Tessék, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Mivel, mivel már az afed már megbeszéltük az ICI plusz megállapodást, beszélgetünk a bizottsággal is az a véleménytervezetről is. Volt egy második megbeszélésünk az árnyék eladó, előadókkal az AFET részéről. A legtöbb megvitatott kérdésben új szövegezésről tudtunk megállapodni, és néhány javaslatot visszavontunk. Ezért meg, ez megmagyarázza, hogy miért van most előttünk késői módosítások, amelyek tőlem származnak elsősorban, és megmutatják az általunk elért egyezményeket. További módosításokat még nem kaptunk, ezért most ezek eh, néhány, ezeken szeretnék gyorsan átrohanni. 21-es módosításban csak eh, az eszköz jogi alapját illesztettük be, a 22-es módosításban pedig eh, az eszköz új nevét említetjük meg, amelyet múltkor megvitattunk az AFED-ban. Szeretném itt kiemelni, hogy az ügy neve nem a legfontosabb, de tanácsos egy új címet kitalálni annak érdekében, hogy a, a rendelet nagyobb hatáskört fedje le. Ezért javasoljuk, hogy ez legyen a neve, hogy közép, közel-keleti, dél-afrikai, dél-amerikai országokkal való együttműködés. Az INTA előadója ezzel nem ért egyet, A 23-as módosításban egy technikai hibát javítottunk ki, amely szerint az új rendeletnek támogatnia kell gazdasági együttműködést a társadalmi gazdasági együttműködés helyett, és itt kiegészítettük a kulturális és tudományos együttműködést is. El kell még mondani, hogy itt a módosításban elkülönítjük a DCI-t, amely az ODA-t finanszírozza, és az új iparosodott országok eszközét, amely a közös érdekek alapján fedi le a nem ODA területeket, és ezt kifejezetten leírtuk a 23-as módosításban. A 24-es módosítóban megtartottuk az eredeti változatot, azt mondjuk ki, hogy együttműködünk a partnerekkel, amelyeknek hasonló gazdasági, gazdasági és intézménye is értékrendszerei vannak. Hogyha megnézzük azokat az országcsoportokat, amelyek ebbe a partnerségi egyezménybe tartoznak, el kell mondanunk, hogy egyes területeken nincsen hasonló politikai struktúra, nem is támogatnak hasonló értékeket, olyanokat, mint az emberi jogok. A módosításunkban tehát egyetértettünk a bizottsággal, hogy ezt jobban körül kell írni, és olyan partnerországokkal lépünk kapcsolatra, amelyek elérik a következő célt, a konfliktusok enyhítése, a párbeszéd elősegítése, hasonló gazdasági, politikai és intézményi értékrendszereket támogatnak, és fokozzák a kétoldalú partnerekkel létrehozott tapasztalatcserét, valamint a multilaterális partnerekkel. Erről a pontról el kell mondani, hogy az Intának más a véleménye, mert ők szeretnének együttműködni egy feltételes formában. A 25-ös módosításban kiegészítettük a szöveget azzal, hogy az eszköznek nagyobb hatásköre legyen. Kiegészítettük ezt a kulturális területtel, de hangsúlyozzuk azt, hogy olyan tevékenységeket kell támogatni, amelyek a környezetvédelmi és társadalmilag elfogadható tiszta technológiákat segítik elő a partnerországokban. A 26-os módosítás új szöveg, abban az az újdonság, hogy a bilaterális kereskedelmi egyezmények a gazdasági partnerségükből erednek, és ezek a KKV-kra koncentrálnak elsősorban. A 27-es módosításban konkrétabban leírjuk a kooperatív projekteket a sport és kultúra területén, a megújuló energiák a szállítás, valamint a jogi és emberi jogi kérdések területén. Végül pedig a pénzügyekről szólva el kell mondanom, hogy a megőriztük az eredeti szöveget, és aláhúzuk azt, hogy a 2000 2017 től 2013-ig tartó költségvetés a már meghozott döntésekre vonatkozik a konkrét projektre, és ezekkel egyetértettünk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 2013-tól kezdve ezt újra meg kell vitatnunk, és más megoldásokat kell találni. Itt nem értünk egyet az árnyék előadóval, Gale úrral, aki mert, mert támogatni szeretnénk azt az álláspontot, hogy a DCI eszközből az pénzalapokat nem lehet átcsoportosítani. Végül pedig szeretném javasolni, hogy az AFET Ashton Sunnal vegye fel a kapcsolatot arról, hogy ezt az új eszközt, amely alapokat teremt a jövőbeni kül- külpolitikai eszközökhöz, megteremti az alapot, miként nézen ki ez az átmeneti e, periódus után 2013-tól kezdve tartalmát és költségvetését illetve egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. E, szerintem is nagyon e, sikeres lesz a tárgyalás. Köszönöm szépen. A néppárti frakció nevében köszönetet szeretnék mondani, ezért a roppant gyümölcsöző együttműködését és a bizottságnak is köszönetemet szeretném kifejezni, hiszen nagyon gyümölcsöző volt ott is az együttműködésünk. a kolléga nő is szólt előttem, hogy más egy pontban a véleményünk, ez pedig a plusz eszközök tehát az új feladatok számára, és az a véleményünk, hogy ha van egy feladat átdelegálás az egyik eszközről a másikra, akkor igazából a forrásokat is át kell delegálni. Tehát a forrásokat a feladatokhoz kell csoportosítanunk, és így a 28-as módosítóval nem tudok egyetérteni, különben úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyetértetünk. Hogyha a bizottság a plénumon esetleg eh, még a komitológiáról szól, akkor esetleg vissza is vonhatunk egy-két módosítót. Akkor nem látok problémát, köszönöm. Köszönöm. Most Pánceri úr. Céri. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A szocialisták és demokraták nevében köszönetet mondok az előadónak az elvégzett munkáért. Úgy vélem, hogy az eszmecsere pozitív eredményt szült. Az előadó be tudta építeni, és meghallgatott minket, és megtaláltuk a közös megoldásokat, egyet értünk az összes ponttal tehát, amit leírt az előadó asszony. Mr. Monier from uh, Mr. Monier, Digi Relax nevében, parancsoljon. Itt van? Yes. Yes, thank you, President. Uh... Köszönöm, elnök úr, mivel a bizottság nagyon szeretné megköszönni az előadó munkáját. Nagyon sikeres párbeszédet folytattunk, és azt gondolom, hogy a, a legtöbb módosítást a bizottság el fogja módosítani. Persze erről még megfelelő időben döntenünk kell, de szerintem alapvetően semmi gondunk nincs ezekkel a módosításokkal. Felmerült ugye a finanszírozás kérdése, hadd ismételjem el, hogyha egyetértünk a cél, célkitűzéssel, akkor meg kell találni a megoldást, támogatjuk, illetve azt gondoljuk, hogy ezt a kérdést az éves költségvetési eljárásokban kell megoldani, ahol a kihelyezést abban a keresztben kell meghatározni. Ezért a SUSA finanszírozást nem veszük be a jogalkotási, keretbe, jogalkotási szövegbe. Biztosan találunk majd megoldást erre a kérdésre. Ami pedig a delegált aktusok módosítását életi politikai vitára van szükség, amelyet a következő hetekben lefolytatunk. Ezzel tisztában vagyunk, ami az ICI-t illeti, tudjuk, hogy ezt az eszközt a lehető leggyorsabban be kell indítani, mert már ezt folytatni szeretnénk a 2010-es költségvetésben, ezért szeretnénk folytatni azt a tevékenységet, amelyet amelyet az előkészítő tevékenységben már megkezdtek. Ezért fontos számunkra, hogy gyors egyetértést érjünk el. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Lachbiller asszony következik. So thank you for, uh... Köszönöm a gyümölcsöző együttműködést. Sok mindent nem tudok hozzátenni. Hogyha az AFET szavaz majd, akkor látjuk, hogy mi lesz a téma vége. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy Koval úr térünk át. Az ukrán választások megfigyelője volt megfigyelési delegációnak a vezetője. Tehát Koval úr kap szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam a az Európai Parlament megfigyelő küldöttségének vezetője az ukrán elnök választás során. Mindkét fordulóban több tucat választási helyszínt vál, kerestünk fel Kievben, Vovban és Donetskben, többek között. A részletes beszámolónkat belefoglaltuk a Nemzetközi Megfigyelőbizottság jelentésébe. A korábbi választáshoz képest ez a választás érvényes volt, és pozitív eredményű. Az a véleményem, hogy a pozitívan kell értekelni ezt a választást másokhoz, más posztszovjet államok választásaihoz képest, tekintve, hogy korábban a parlamenti választásokat kétszer kellett megtart, megtartani. Ukrajna az, az, egyet, az a kevés posztszovjet országok egyike, amelyek azzal dicsekedhet, hogy jól folytatták le a, kampányt is, és a választásokat is. Um, ezt hangsúlyozni kell, különösen azért, mert mert még fel kell számolniuk a totaliáris rendszert, amelynek az a, amelyben a szabad választások kultúrája éppen most születik meg. Mégsem gondolom azt, hogy figyelmen kívül kell hagyni a hiányosságokat. A legfontosabb hiányosság ennek a választásnak az a finanszírozás volt, a ukrán politikai finanszírozása, különösen a pártok finanszírozása, valamint a választási eljárás finanszírozása. Az a véleményem, hogy különböző dokumentumokban és párbeszédekben továbbra kell, és azt kell hangsúlyoznunk, hogy a jó választási normák fenntartása összekapcsolódik az új finanszírozási megoldások megtalálásával az ukrán politikai szintéren. Ez lenne az egyik legfontosabb dolog. Ezen, enélkül szerintem nem lehet a lépés a következő ukrajnai választásokban. Fel kell hívnunk a figyelmet kisebb kérdésekre is, melyek azonban elégedetlenséget okoztak a közvéleményben. Például a választási eljárás kiigazítási módja, hogy ez folyt, a nemzetközi megfigyelők szerint nem befolyásolta a végeredményt, bár befolyásolta a választások általános hangulatát, választás megelőző hangulatot. A nagy részvétel az elnöki választások fordulán figyelemre méltó volt. Számos értékelés nem vette ezt figyelembe, amely azonban elkülöníti az e- ukrán választásokat az EU-ban zajlóktól. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ilyen egyezéseket az ukrán általános bizal, bizalomban, hiszen ők részt vesznek az választásokban, és ezt össze kell egyeztetni, össze kell kombinálni a hatalom hatékony át, átadásával, ami azt jelenteni, hogy az választás utáni helyzet át, helyzetek változása kicsit jobb, mint az európai országokban általában. A megválasztott képviselők és a nagy részvételről az, az a véleményem, hogy ki kell jelenteni, hogy nagy bizalom van az ukrán választási rendszerben, és ezzel azt szeretném elmondani, hogy ki kell jelentenünk, hogy Ukra, Ukrajna európai állam, és hogyha bizonyos feltételeknek megfelelnek, akkor meg kell nyitnunk előtt, előttük a csatlakozás lehetőségét, nem a közeljövőben természetesen. Szerintem reagálnunk kell arra, hogy mekkora bizalmat fektettek a választási eljárásba, és ezt tükrözni kell a társadalási szerződési tárgyalásokban. Ez egy fontos lépés lenne, amely nem csak az erőfeszítéseket könnyíti meg a polgárok részéről, hanem választ adna ez arra, hogy az ukrán társadalom egyre inkább polgári jellegű, ezért bíznunk kell abban, hogy a demokratikus folyamatok végül EU részvételhez vezetnek. egyetemű jelet kell adnunk nekünk parlamentereknek azért, hogy megkönnyíthessük a vízumrendszert, amely végül majd a vízum eltörléséhez vezethet. Hogyha a társadalmi kapcsolatokról beszélünk, és integrációról, akkor azt láthatjuk, hogy a polgárok szabad mozgása továbbra is a mi válaszunk maradhat az ukrán választások jellegére a magas részvételre. Ki kell jelentenünk, hogy a vízumrendszert könnyíteni kell, és a jövőben el is kell törölni. Ezek jövőbeni kérdések természetesen, amiket meg kell vitatnunk, és az ukránokkal tartott kapcsolatok és a keleti társadalmokkal kapcsolat, fenntartott kapcsolatok nagyon fontosak a mi hitelességünk értekében. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, az egyes megfigyelő csoportok együttműködését. Nagyon sokat segítene számunkra, akik választásokat figyelnek meg, hogyha az Európai Parlament lenne az egyetlen e, intézmény, amelyik e, aktívan vesz részt az EBSZK misszióiban, de hangsúlyoznunk kell az ODA HR e, és az ENSZ szervezeteit, mert ők nagyon sokat segítenek a eredmények pártatlan értékelésében. Az ő szerepük vezetne oda, hogy egyetemű döntéseket tudunk hozni majd az eredményekről, hiszen felhívják a figyelmet a választások egyes aspektusaira, társadalmi és média aspektusaira. Szeretnénk megköszönni a Gajevin nagykövet úrnak, valamint a misszió vezetőinek, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy hiteles konklúziókat tudjunk levonni annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást adhassunk Ukrajnáról. Hiszek abban, hogy tárgyalásokat kell kezdenünk az európai missziókkal, a NATO-val, az EBS-el, e az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy fokozzuk az együttműködést a jövőbeni választás megfigyelésekben. A delegáció tagjaival és a parlament kapcsolatában nem támogattam a fák országainak részvételét az értékelésben. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha fokoznánk az együttműködést a mi négy intézményünk között, amely nem zárja ki azt, hogy esetleg együttműködjünk a fák országaival a jövőben, a jó normák megállapítása nélkül. Végül pedig szeretném megköszönni Stefan Witznernek az együttműködését, valamint a, az ECR titkárságának nagyon nagy erőfeszítést tettek ők annak érdekében, hogy a misszió eh, sikeres legyen, és hogy eh, hozzájárulhassunk a végleges következtetésekhez az ukrán választásokról. Petele úr következik. Hvala lepa, gospod <clears throat> predsedujoči. Eh, Strinjam se s tem, kar je povedal vodja naše misije eh, in se mi zdi zelo pomembno, da parlament eh, izkazuje tako pozornost eh, ob volitvah. Hát nagyon fontos a parlament számára, hogy figyelemmel kísérjük ezeket a választásokat. Úgy gondolom, hogy Ukrajnában nagyon fontos volt a missziónk a választás mindkét fordulóján. De mielőtt oda jutottunk, a második forduló előtt azért eh, feszültség volt a levegőben. A polarizációt érezni lehetett, főleg a második forduló előtt. A választás napján véleményem szerint annak lehetünk tanúi, hogy eh, jobb választási normák voltak, tehát haladást értek el. Örülök, hogy a mi missziónk és a UHDR eredménye is hasonlóak. Az ODR nagyon átlátható, világos szerepet játszott ebben a folyamatban. Azt is elmondanám, hogy fontos volt az egységes normák betartása is. Úgy gondolom, hogy az ukrajnai választások semmi esetben sem csökkentik a további figyelmünk szükségességét, tehát figyelnünk kell Ukrajnára, hogy milyen haladást ér el az ország. Köszönöm, köszönöm mindenki meg van győződve arról, hogy Ukrajna nagyon fontos ország, és bármi történik ott, közvetlenül vagy közvetetten érint minket. Éppen ezért figyelemmel kell kísérnünk az ukrán eseményeket. Reméljük, hogy a választások több politikai stabilitást hoznak majd a politikai arénába. Remélem, hogy néhány dolog azért jobb lesz, mint korábban. Az biztos, hogy Ukrajna pozíciója itt újra rajzolják. Tehát Kovál úr szeretne még hozzászólni, vagy nem? Köszönöm. De igen. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne, elnök úr. Ezeket elfelejtettem. Szeretném megköszönni a többi frakció képviselőjének a kiváló együttműködést. Ezen kívül a holnapi szemináriumunkra is szeretnénk meghívni minden érdeklődőt, tehát az AFET és az ukrán delegáció tízkor közös szemináriumot szervez, tehát ott kiváló ukrán szakértők véleményével is megismerkedhetünk. Ezen kívül a különféle frakciók véleményével is megismerkedhetünk. Körülbelül egy olyan két órás szeminárom lesz ez a megfigyelő misszióról csütörtökön, pedig Fenikovics elnök is jelen lesz. Köszönöm. Köszönöm. Szerettem volna kollégáink figyelmét felhívni a 10 és 13 óra között megrendezendő szemináriumra. Azokról a dolgokról lesz szó, amelyekről most beszéltünk. Most szeretnék áttérni az utolsó délelőtti pontra, ez pedig a makroszintű pénzügyi támogatás Ukrajnának Richard Anthony Legutkót kérem meg, hogy szóljon hozzá. He was not seated, he has to sit. Nem sikerült leülni. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadóként az a véleményem, hogy a bizottságnak támogatnia kell a makrofinanszírozás szintű pénzügyi támogató eszközöket. A következmények mértéke figyelembevételével a pénzügyi a, hiszen a GDP mínusz 15-ön áll. A bizottság 5 millió eurós támogatást szavazott meg kölcsönformájában a általános fizetési mérleg kiegyenlítéséhez amelyet az IMF meghatározott. Szeretném felhívni a tagok figyelmét arra, hogy további 110 millió eurót adtak át 2002-ben tanácsi határozat alapján, amelyet még nem, valós, nem vettek gyakorlatba, megvalósításba. Nyolc módosítást javasoltam a tanácsnak a következő céllal – az első cél az volt, hogy fokozzuk a, az EU kül, kül, külügyi akcióinak koherenciáját. Számos alkalommal a bizottság elfogadta az, EU, Európa, az ukrajnai feltételeket és az IMF feltételeit. Én szerintem bármely EU támogatás, EU költségből fizetett EU támogatásnak meg kell felelnie az EU politikáinak, prioritásainak. Ezért azt javaslom, hogy módosítsuk a tervezetet, hogy a segítség megfeleljen az EU-Ukrán társadalmi napirendnek, amelyről 2009. novemberében döntöttünk, és ezt fedi le az 1, 1-es, 3-as, 5-ös és 6-os módosítás. A következő cél az, hogy fokozzuk az EU részvételét annak érdekében, hogy a szükséges strukturális reformokat előidézhessük. Ez nagyon fontos a jelenlegi e- EU-ukrán viszonyok elősegítése érdekében, ideértve a politikai társulást és a gazdasági integrációt is. Annak érdekében, hogy fokozzuk a pozitív feltételeket, javasolnék egy konkrét időkeret bevezetését mindezt a feltételek közé, melynek teljesítése segítené, hogy korábban ki lehessen fizetni ezeket az eszközeket. Erről szól a hatos és hetes módosítás. Harmadszor. Szeretném hangsúlyozni a színek a non feltételeket bármely támogatás sikere érdekében, a, mégpedig az ukrán politikai elit egyetértését annak érdekében, hogy ők is a reformokat támogassák. Erről, erre a kettes módosításban hivatkozom. Végül azt gondolom, hogy nagyon fontos elérnünk azt, hogy az Európai Parlament tehát megfelelőképpen tájékoztassák a megvalósítási folyamat egészében. Különösen azért, mert a jogalkotási folyamatokat által elfogadandó e, jogalkotási eljárásról szól a 4-es és 8-as módosítás, ami a időkeret életi, mivel az INTA, az illetékes bizottság 16-án, március 16-án fog erről szavazni, felhívnám a figyelmet, hogy nagyon szoros az idő, a módosítások benyújtásának határideje 18 órával korábban 18 óra múlva lesz, március 1-én, és a szavazás március 16-án. Kollégák, várom a véleményüket, megjegyzésüket, és nagyon szívesen együttműködök ebben a kérdésben, ugyanígy jövőbeni kérdésekben is Ukrajnával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy vagy az idő vagy túl sok, vagy túl kevés, ma túl kevés, mert a bizottsági kollégák nem tudnak hozzászólni a jelentéshez. Nyilván tudják, hogy kommunikáció le fog zajlani. Vannak kollégák, akik szót kértek. Nem? Akkor köszönöm szépen. Akkor elismételem, amit az előadónk már mondott, hogy módosítások benyújtásának határideje március 1-e 18 óra, és az INTA 16-án szavaz erről. Ma délután három órakor kezdjük az ülést. Meghallgatásra kerül szó a Mediterrán Unióról, és a szavazásra úgy számítunk, hogy 4-15-kor kezdjük. Tehát kérem, hogy ehhez igazodjanak. Köszönöm szépen, és